Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bienkowska, but we've got two small points <laughs> before that, very short. Két rövid pontot szeretnék megemlíteni. Bienkowska asszony azt mondta, hogy jobb odakén várakozni és elszívni egy cigarettát, Lehet, hogy csak én képzelem, hogy ezt mondta, majd később rákérdezek. A prágai delegációs útról szóló tájékoztató következik, illetve jelentés, beszámoló. Három tagja a szakbizottságunknak meglátogatta az Európai GNSS ügynökséget novemberben. Az ügynökség Többek között a Galileo programért fele, Egy nagyon fontos programról van szó. A Galileo, a Galileo rendszer biztonsága és a kereskedelmi használata tartoznak ide. Az Európai Parlament számára nagyon fontos a Galileo program. Szeretnénk sikertörténetet kovácsolni ebből. Szeretném megkérni a delegáció tagjait, hogy szóljanak röviden erről az útról. Rübi kolléga népát részéről kérem, kezdje meg a sort. Paul, tiéd a szó. Elnézést, elnök úr. Elmondhatná még egyszer, hogy miről van szó? Ez a GNSS ügynökségnél tett delegációs látogatás. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a látogatás volt az Európai Parlament első látogatása az ügynökségnél. A globális navigációs műholdas rendszer nagyon fontos szerepet játszik majd az európai infrastruktúra jövője szempontjából. Közvetlenül összefügg vele a Kopernikus program, és a jövőben ezek a műholdak új lehetőségeket rejthetnek majd az európai gazdaság szempontjából. Számomra az egyik legfontosabb részlet, vagy elem az, hogy a műholdak nagyon pontos időmérést tesznek lehetővé, amelyel a különböző hálózatok szinkronizálhatók egymással. Itt egyrészt a villamos energia esetében az intelligens hálózatokra kell gondolni, másrésztről pedig az új 5G hálózatra. Az intelligens hálózatok, a telekommunikáció és a digitális belső piac is mind olyan területek, amelyeknek szükségük lesz erre a technológiára. A globális műholdas rendszer továbbá a navigációban is nagyon fontos szerepet tölt be, teljesen új algoritmusokat lehet majd előállítani ezzel. Láthatjuk, hogy a valóságból a virtuális térbe való átlépés teljesen új lehetőségeket biztosít, ezért a GNS esetében is fontos, hogy új start-up vagy spin-off vállalkozások jöjjenek létre. Van egy csoport, amely nem csak az alapvető szolgáltatások megvalósítására összpontosít, hanem egy új vállalat alapítási hullámot is elindított. És ezért itt új kalibráció is történhet, Láthattuk, hogy mérhető például a műholdak segítségével az erdők terjedése, nagyon sok mechanizmussal kapcsolható össze a műholdas rendszer, és ezáltal új piacok nyílnak meg. A Költségvetési Szakbizottság egyeztetés alkalmával is jelen voltam, amikor csökkentették e két részterület költségvetését. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy 2016-ban nincs szükség ezekre a kifizetésekre, viszont fenntartják teljes egészében a kötelezettségvállalásokat. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban, amikor ténylegesen szükség lesz a pénzre, rendelkezés és bocsátják ezt az összeget. Lehet, hogy 2016-ban rendszerekre vonatkozólag szükség lesz egy pótköltségvetésre, az Európai Bizottság a költségvetés szempontjából nagyon derűlátó. Úgy gondolja, hogy teljes körülön végrehajtható lesz a program. Az ügynökség igazgatója azonban már jelezte, hogy a személyzeti erőforrások területén gond van, és az Európai Unióban elfogadott 1%-os csökkentési cél az álláshelyek csökkentéséhez is vezetett az ügynökségben, ezért mi megfogalmaztuk azt a célt, hogy itt az álláshelyek területén növelés történjen az ügynökségnél. Hogyha jövőre már használható lesz a rendszer, akkor ugye 2020-ig szeretnénk teljes mértékben kiépíteni a hálózatot, és érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem lehet-e szinergiákat a szinergiákat kihasználni más ügynökségekkel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a két másik kolléga, aki szintén Prágában járt, szeretné kiegészíteni az elhangzottakat valamivel. <clears throat> Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek mindazzal, amit a kolléga mondott, de hozzátennék még valami Két georeferenciális rendszer él ma, műholdas georeferenciális rendszer, a miénk és az orosz. Alapvetően védelmi célra hozták ezeket létre, de aztán nagyon sok polgári alkalmazásra is használják a mindennapokban. Három rendszert, három további rendszert építenek jelenleg, jelenleg egy indiait, egy kínait, és a Galileót, és a Galileót elvileg 2019-ig kell befejezni. A Galileónak az lesz a jellegzetessége, hogy a Földről adatokhoz, a Földről adatokat tud venni, fogni. Az orosz rendszer erre nem ad lehetőséget. Körülbelül 30 műholdat kell majd fellőni, az év végéig még hatot föllőnek például. Mondtam, 2019-ig kell az egész rendszert befejezni. Ez azért érdekes, mert látható, hogy a Galileo már nagyon közel áll ahhoz, hogy befejeződjön, hogy kész legyen. És az Európai Unió ezáltal teljes mértékben részt tud venni ebben a globális projektben. Láttuk egyébként a Kopernikus projektet is, ez egy földről készülő fénykép rendszer, tehát ez egy fényképészeti rendszer, és környezetvédelmi szempontból nagyon fontos ez, nagyon magas nagyon magas felbontású képeket készít, és akár nagyon alacsony, lát, lát, vagy nagyon rossz láthatási vagy látási viszonyok között is képesek, a, képesek arra, hogy jó minőségű fényképet készítsenek. Összességében nagyon érdekes volt a, a látogatás, nagyon jó volt a vezetés, és nagyon jó hangulatban történt mindez. Még egy dolog, a jelenlegi rendszerben a Galileo alkalmazottaira vonatkozó gazdasági szabályok, ugye Prágában van egyébként ez a központ, sajnos egyáltalán nem ösztönzi arra a kutatókat, hogy ott maradjanak Prágában. Nem kéne esetleg kiavítani ezt? Valahogyan korrigálni? Hogy nagyobb javadalmazást adjunk a kutatóknak? mert ha ez nem történik meg, akkor bizony hamar eltávolodnak ettől a projektől, és elmennek más munka után nézni. De nem csak a, nem csak a fizetésről szeretnék beszélni, hanem azt gondolom, hogy érdemes lenne meghívni valakit a prágai központból. Ez nyilván önre bízom a döntést, elnök úr. Köszönöm szépen, Tosanovszki kolléga következik se pokusím velmi stručně doplnit kolegové. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék még további információkkal élni ahhoz, amit a kollégák már elmondtak. Nagyon eh, kemény, nehéz látogatás volt, eh, nagyon eh, sűrű volt a program, sok előadással, nagyon sok információt kaptunk rövid idő alatt. Ez a projekt valóban az egyik legnagyobb projekt, az ITRE témáinak a körében. Az ügynökség most már abban a szakaszban érkezett, amikor szerződéseket írnak alá, az egyik szerződés 1 milliárd euró értékű, és azt reméljük, hogy ez a rendszer tovább fog növekedni, terjeszkedni, és két évente megduplázódik a várakozásaink szerint megismerkedtünk egy olyan biztonsági rendszerrel, ami nagyon jól működik, nagyon robusztus, ami nagyon jó hírt jelent mindenki számára. És a Kopernikus rendszert is szeretnénk, mégpedig úgy, hogy a GSA kezelje ezt, a Kopernikus rendszert ugyanúgy, Ugyanilyen módon, mivel itt még nem olyan biztonságos a rendszer, mint a Galileóban. Van egy komoly problémánk is, még pedig a kiírások száma, a pályáz, az álláskírások száma, van egy negatív koeficiensünk, nagyon fontos, hogy az emberi erőforrásokat csökkentsük, de sajnos ez egy tarthatatlan helyzet lesz ebben az új ügynökségben. Köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák, köszönöm mindenkinek, hogy ellátogatott erre a helyszínre, és köszönöm ezt a beszámolót is. Azt gondolom, hogy ezeket a megjegyzéseket az Európai Parlamentben tovább továbbra is ébren kell tartani ezt a témát, továbbra is az aktualitások között kell tartanunk, és minden megjegyzést figyelembe veszünk, és az Európai Bizottság számára is fontosak ezek a visszajelzések, ami az irányítást illeti ebben a témában. A globális navigációs műholdas rendszer ügynökségi látogatásról volt szó Prágában. A 9-es pont következik, a tizedik internet irányítási fórum konferencia, ez egy adhok delegáció volt, Brazíliában látogatott el ez a delegáció, és a, az, a, a parlamenti képviselők száma jelentősen növekedett, négyről tavaly, most már kilencen vannak, ez nagyon fontos növekedés, és fontos az, hogy ez egy éves szinten megszervezett találkozó, minden egyes éves találkozóra elküldtünk egy delegációt, és a mi ITRA szakbizottságunk vezető szerepet játszó szakbizottság ebben a témában. vezető szerepet játszunk. Tehát, és nagyon fontos az, hogy ezt a felelősséget felvállaljuk. Kilenc engedélyezett tagunk van öt szakbizottságból, de az ITRE a legfontosabb ezek a közül, a szakbizottságok közül az egész témakörben. Az Európai Parlament delegációjának vezetőit Brazíliában is viszont láthattuk. Carlos Zorinyóról van szó. Három perce van Carlosnak, hogy elmondja hogy mi történt néhány héttel ezelőtt Brazíliában. Megadom a szót. Muito obrigado, Sr. Presidente. O mais difícil é sintetizar em... Köszönöm szépen, elnök úr. Három percben összefoglalom. Ahogy önök is említett, az Európai Parlamenti Delegáció vezetője voltam, ez az örvendetes feladat jutott nekem a legnagyobb delegáció volt, a legjobban képviselt delegáció, négy szakbizottságból álltunk össze. A technológiai platformok is képviseltették magukat, és a különböző politikai frakciók is. Volt egy mandátumunk, amit a parlamenttől kaptunk, a Semper határozat keretében kellett megvizsgálnunk a parlament kilátásait a fórum kapcsán, az Európai Parlamentben voltak előkészítő találkozóink, és Ansep biztos úrral is találkoztunk, aki a bizottság delegációjának volt a vezetője. Három célkitűzést azonosítottunk be, az egyik az internet irányítási fórum mandátumának a, mandátumának a megerősítése, vagyis meg kell tartani az érintek, érintett felek között az irányítást, a finanszírozást is fenn kell tartani, anélkül, hogy bizonyos részek dominálnának, és különösen kiderült a fórumon az, hogy nem szabad presszionálni, nem szabad engedni a presszionálni, nem szabad engedni annak a nyomásnak, hogy átalakuljon a struktúra. Ezen kívül van egy erős hagyomány, az internet támogatási hagyomány. Itt bizonyos számokról és hozzá kapcsolt nevekről van szó. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy mindenki hozzáférjen az internethez. Vannak kétoldalú egyezmények is, erről is szó volt illetve a parlamentben számos alkalommal a digitális agendában felmerülő témákról is tárgyaltunk. Néhány ezek közül még aktuálisabbá vált a Bamako és a Párizsi merényletek után, például a különböző adatbázisokhoz való hozzáférés, az internet, a védelem, a biztonság kérdése, a hálózatneutralitás, neutralitás, az, in, az infrastruktúra a fenntartása és ezeknek a védelme, az új gyakorlatok bevezetése, például a zero rating is megemlítése került, amely megnehezítheti esetleg az újonnan belépők dolgát a bizottság és a parlament álláspontját a záró dokumentumban, a fórum záró dokumentumában tükröztetük, ezért zárólag szeretném azt mondani, hogy az Európai Unió és különösen az Európai Parlament álláspontja nagyon fontos volt ezen a fórumon. Fontos, hogy jelen legyünk a többi fórumon is ezen kapcsolatban, hogy a határokon átnyúló aspektusokat ilyen formában érvényesíthessük vezető, koordináló szerepet kell játszani, mivel számos téma aktuális ezen a területen, és a mi szakbizottságunk aktívan foglalkozik több témával, és elnök úr először is, most végül szeretném megköszönni mindenkinek az részvét, a részvételt, ebben a szakbizottságban és más szakbizottságokban is nagyon jó volt az együttműködés a delegációban a mandátumokat teljesítettük. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák a beszámolót. Négy ítrés kolléga járt a delegációban, és a többi, a többi szakbizottságból még öt, a kultúrából, a juriból, a libéből. Úgyhogy látható, hogy mi vagyunk a legfelelősségteljesebbek. teljesebbek Köszönöm szépen mind a kilencüknek a, azt, hogy elmentek erre a misszióra. De azt hiszem, itt van Éva Kaili asszony is, aki szintén elment Brazíliába. Nagyon kérdezem, hogy szeretne még valaki hozzátenni ezt valamit. Kylie asszonyon következik, akkor parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy megosztok önökkel néhány gondolatot. A titkárságnak szeretnék először is köszönetet mondani Ugónak. Olyan volt ez, mintha folytonosan gondoskodtak volna rólunk a hét minden napján, és a, a nap összes órájában. Egyébként ne felejtjük el, hogy Brazíliában, ami eleve egy veszélyes hely, ez a város a negyedik legveszélyesebb város, de nagyon nagy biztonságban éreztük magunkat. Brazíliában nagyon fontos üléseken vettünk részt, a legnagyobb cégek ülésén voltunk ott. Szeretnék Carlosnak köszönetet mondani, hiszen kiválóan vezette a delegációt, nagyon élvezetesek voltak az ülések, nem is volt igazából szabad időnk, Rendkívül fontos témákról beszéltünk, a kiberbiztonságról, bitcoinokról is volt szó, aztán ott volt az alelnök, ott volt az amerikai delegáció, brazil delegáció, mindenki fél a parlamentben, mindenki fél ott attól, hogy a parlamentben előbb-utóbb szigorítjuk a e, szabályzást. Egyébként ez benne van a beszámolóban. Indiában nagyon fontos az, hogy a civil szervezetek, egyébként a civil szervezetek oldalait nagyon sokan letöltik, amelyek gyermekek jogaival foglalkoznak, vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak. Fontosnak tartom, hogy elmondjuk, hogy azért nincs teljesen rendben minden, megoldásokat kell kidolgozni, hogy az internetet demokratikusan lehessen mindenhol használni. Ahogy Carlos elmondta, azt kértük és reméljük, hogy ennek lesz majd folyamánya, hogy jövőre is elmehessünk. A titkárságunk kiválóan dolgozott, tehát valószínűleg lesz majd ennek követ, pozitív következménye. Elnök, köszönöm szépen a beszámolót, köszönöm, hogy elment Brazíliába a delegációval. Tízes napirendi pont következik. Elnézést kérek, ez Pieta Biankovskától, mert, 10, mert 5 perces késésben vagyunk. Eszmecsere következik. A belső piacért, az iparért, a vállalkozásokért, illetve a KKV-kért felelős biztossal. Minden emlékszem, de ön azért még jobban emlékszik, hogy miért felelős, ez, ez látszik. Az egységes belső piaci stratégiáról fogunk beszélni. Egyébként mindez a strukturális párbeszéd része. A képviselő kérdéseket tehetnek fel erről a fontos témáról, illetve a bizottság jövő évi munkaprogramjáról. Érdeklődéssel hallgatjuk, hogy Diakovszka asszony mit javasol a jövő évre vonatkozóan. Jobb szabályzás, ez az egyik csapásvonal. Ezt nekünk kell megoldani. a mi feladatunk az, hogy a jobb szabályozást biztosítsuk, talán nem feltétlenül a teljes belső piacon, de az iparban, a vállalkozások mások a KKV-knél mindenképpen. Most kérem biztos asszony, hogy tartsa meg az expozéját. Ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a strukturális párbeszédünk része ez. Megállapodtunk abban, hogy folyamatosan tájékoztatom önöket, de úgy gondolom, hogy ennek a találkozónak talán az eszmecsere része még érdekesebb lesz, mint az előadásom, de először is hadd szóljak néhány szót az egységes piaci stratégiáról, utána az ipari, ipar versenyképességéről, és szeretném a, az autóiparról is tájékoztatni önöket röviden, aztán a védelmi iparról és az űriparról és a jövő évi terveinkről ezen a téren, Ezeket tartalmazza két jövő évi bizottsági munka, a jövő évi bizottsági munkaprogram is. Kezdeném az egységes piaci stratégiával. Három fő célkitűzésre összpontosítunk, új lehetőségek a fogyasztók, a polgárok, a vállalkozások számára, aztán az ipar korszerűsítése, és általában a gazdaság korszerűsítése, és számomra a stratégia legfontosabb része a harmadik, Mindegyik fontos persze, de ez úgy gondolom valóban kulcsfontosságú az eredmények szempontjából, ez pedig a végrehajtás. Először is, ami a lehetőségek, új lehetőségek megteremtését illeti a fogyasztók, a szakemberek, a vállalkozások részére, de a KKV-k és a startupok számára is. Természetesen lefektettük ennek az alapját a tőkepiaci unió arra vonatkozó javaslatunkkal. Ez a stratégia részét képezi annak az átfogó menetrendnek, amely a körforgásos gazdaság csomagját foglalja magában, és amelyért Vella biztossal együtt felelek. A stratégiában koordinált lépések, intézkedések egész sorát mutatjuk be, amelyekkel a bürokratikus akadályokat tudjuk lebontani az újonnan induló vállalkozások számára. Itt a munka még nem zárult le, a stratégia ezen részét még tovább kell fejlesztünk majd a végrehajtás során. Hiszen azt is látni kell, hogy a stratégiákat nagyon részletes ütemtervel láttuk el, és a végrehajtásra vonatkozó részletes tervel is. Stratégiát hozunk létre a startupok számára, intézkedéseket javasolunk a vállalkozók számára, amelyekkel egy második esélyt teremtünk a számukra. Ez utóbbi volt az, amelyet a vállalkozások leginkább kidomborítottak a szükségleteik megfogalmazásakor. Jórava asszonynal együtt dolgoztunk azon, hogy a vállalkozások számára egy második esélyt biztosítsunk. Továbbá, ez is nagyon fontos, Világos iránymutatásokat akarunk megfogalmazni arról, hogy az EU-s szabályok és a hatályos jogszabályok hogyan alkalmazandók a kollaboratív gazdaságra. Úgy gondolom ugyanis, hogy az Európai Uniónak egy egységes álláspontot kell képviselni a kollaboratív gazdaság területén. Egyelőre teljesen széttöredezettek a különböző intézkedések, és az egyes tagállamok más és más megközelítést alkalmaznak. Ehhez kapcsolódik a gazdaság összességének korszerűsítése. A normák rendszerét korszerűsíteni kell oly módon, hogy ezek a normák gyorsan végrehajthatók, hatékonyak legyenek, és a vállalkozások számára biztosítani kell a hozzáférést a közbeszerzésekhez, főként a KKV-k nagyon fontosak itt. A harmadik pont pedig a végrehajtás. Ahogyan már korábban említettem, Fontos, hogy a szabályainkat, az iránymutatásainkat hatékonyan, gyorsan valósítsuk meg. Intelligens végrehajtási stratégiát javasolunk. A különböző piacok, piaci felmérések területén is gyakorlati lépéseket javasolunk. És az utóbbival kapcsolatosan hadd szóljak néhány szót a, arról, amire nemrégiben fény derült a kibocsátások kapcsán. Gondolom hangsúlyozom sem kell azt, hogy mennyire fontos, hogy a felügyelet területén megfelelő felügyelet érvényesüljön. Próbálunk gyorsan és kollektív módon cselekedni. Tudják, az Európai Bizottságnak nincs jogköre, illetve hatásköre a, a rendeletek nemzeti szintű végrehajtásában. Mégis a folyamat élére állt az Európai Bizottság azzal, hogy segít a koordinációban, a nemzetállamok közötti koordinációban, és várhatóan az elkövetkezendő néhány napban megszületnek az első eredmények. Tegnap járt le a Volkswagen határideje az vizsgálatokkal kapcsolatosan. Fontos továbbá az is, hogy a kibocsátás mérési eljárást javítjuk. Mint ahogyan tudják, a szabályzás, illetve technikai bizottságban szavazás történt, és szerintem jó kompromisszumot értek el a tagállamok. Szükség volt erre a kompromisszumra, ugyanis mindenképpen új, robusztus, megbízható tesztelési módszerekre van szükség, és ezeket mielőbb végre kell hajtani a gyakorlatban is. Ez a megállapodás ahhoz vezet, hogy két éven belül kézzelfogható eredményeink lehetnek, 400-ról 268 mg-ra csökkentjük a küszöbértéket. Tudom, hogy Ebben a parlamentben sokan aggódnak a megállapodás miatt, mégis remélem, hogy meg fogják szavazni ezt a javaslatot. Ez a kompromisszum ugyanis véleményem szerint valóban egy nagyon jó egyensúlyt teremt. Egyrészt a környezeti megfontolások között, másrészt pedig az ágazatban végrehajtható intézkedések között. Harmadsorban új tesztelési eljárást is alkalmazni kívánunk az üzemanyagfogyasztásra vonatkozólag. Arias biztossal dolgozom együtt ezen a javaslaton, amely az elkövetkezendő néhány hónapban elkészül majd. Egy olyan javaslat is előkészületben van, amelyel a a jármű teszt, járművek tesztelésének eljárását kívánjuk korszerűbbé tenni, december során várható ez a javaslat, ami pedig a piaci felügyeletet életi gyorsan kell cselekednünk. És ez e tekintetben a belső piaci stratégia mindenképpen segítségünkre lesz. Másodszorban, ami a ipar versenyképes képességét illeti. Az egységes piaci stratégia, stratégiában megfogalmazott álláspontunk, illetve módszereink itt is helytállóak, mindenképpen javítani kell az ipar versenyképességét a növekedés és munkahelyteremtés érdekében. Az elkövetkezendő hónapokban konkrét lépések várhatóak, ezekhez viszont az önök támogatására is szükség lesz, ezért is nagyon fontosak az, e- az ilyen és ehhez hasonló ülések a számunkra. Az egységes piaci stratégia emellett összefügg a digitális stratégiával is, A digitalizáció egy létező jelenség az iparban, másrészt azonban az ipar modernizációja, korszerűsítése is egy fontos szempont, ez egy tágabb fogalom, mint a digitalizáció maga. Az egységes piaci intézkedések eh, nagyon fontosak a végeredmények szempontjából. Három példát mondanék. A korszerűsített eh, normarendszer lehetővé tesz fogjai és eh, piacon tapasztalható változásokat. Ez megkönnyíti majd a vállalkozások belépését a globális értékláncba. A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályok lehetővé teszik a vállalkozások számára az innováció védelmét és előmozdítását, és emellett egyszerűsítjük a vállalkozások működését is az új szabályokkal. Ugyanakkor azonban az ipar egy nagyon széles terület, és foglalkozni kell majd azokkal a problémákkal, amelyek az egész európai iparra jellemzőek, ilyenek a beruházások, az innováció, az energiaárak, az erőforrások, a hatékonyság és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Ezekkel a kérdésekkel mind-mind foglalkozni fogok a jövő év során. És néhány szót a űrágazatról és a védelmi politikáról. Két fontos Kezdeményezés tartalmaz az Európai Bizottság jövő évi munkaprogramja. Ennek kapcsán jövőre az Európai Bizottság egy európai űrkutatási stratégiát fog benyújtani. A Galileo és a Kopernikus programok teljes potenciáját szeretnénk kiaknázni a gazdaság és a polgárok szempontjából is. Ezt a két programot sikerült felgyorsítani, jól működnek ezek a programok az idei év során. Mi pedig azt szeretnénk, hogyha valóban sikerülne a teljes potenciált kiaknázni, amely ezen programokhoz kötődik. Szeretnénk a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat teljes mértékben kiaknázni, szeretnénk beruházásokat eszközölni az európai űrágazatba. Egyelőre még nem tudok sok részlettel szolgálni, de lassan alakulnak a prioritások, Tegnap a luxemburgi soros elnökség vezetésével a tagállamokkal is tárgyaltunk az Európai űrügynökségről, de úgy gondolom először is a Kopernikus és Galileo programok teljes körű átültetése. A legfontosabb, mindenképpen fontos a szolgáltatásaik eh, piaci értékesítésének felgyorsítása, Továbbá meg kell vizsgálni azt, hogy milyen politikai eszközökre lesz szükség az új piaci lehetőségek megteremtése céljából, és meg kell vizsgálni az űrhöz való hozzáférés kérdését, valamint a kormányzati, illetve az irányítási keretet is. Ez utóbbi nem a legfontosabb kérdés, de azért mégis jelentőséggel bír, hiszen fontos, hogy megfelelő irányítási struktúrával rendelkezzünk ebben a, ezen a területen. Ami a védelmet illeti, ez nyilvánvalóan szorosan összekapcsolódik az űrpolitikával, egy európai védelmi cselekvési tervet akarunk elfogadni, amelynek két fő célja van. Az egyik az európai védelmi együttműködés előmozdítása, és az európai stratégiai autonómia előmozdítása a kritikus területeken szintén ide tartozik. Egy európai védelmi ágazat, az egységes piac, a különböző kapacitások közös használata és a kettős használatú technológiák, ezek a részterületek tartoznak ide. A már létező prioritásokkal is össze kell kapcsolni ezt az új stratégiát, valamint az európai külpolitikával és biztonságpolitikával is, amelyért ugye Mogherini asszony felel. Lesz azonban egy új javaslat. A kormányzati műholdas kommunikációról is. Tájékoztatni fogom önöket erről folyamatosan, hiszen ez a két részterület, az űr ágazat és a védelmi ágazat összefügg, és fontos a jövő, lesz a jövő év során. Folyamatosan tájékoztatni fogom önöket tehát az ezekhez kapcsolódó kezdeményezésekről, amelyek közös célja az, hogy a növekedést elősegítsük, a munkahelyteremtést, és azt, hogy az európai ipar megerősödjön és versenyképesebbé váljon. Köszönöm. Mikrofonnal kérnénk az elnököt. Nem halljuk sajnos. Köszönöm szépen. Most megkezdjük az eszmecserét. Először is a frakció Colin Káris a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak. Elnézést, hogy ki kellett mennem a teremből, mert túlságosan, hangosan csörgött a telefonom, egy kicsit udvariatlan voltam, elnézést. Egy kicsit lépjünk vissza, az a kérésem. A kérdésem a következő. Az iparügyi miniszterek körében van egy aktuális téma, egy botrányról van szó az autóiparban, ez az autóipar kulcsfontosságú Európa szempontjából. Az európai technológia, különösen a dízel technológiát, ez nagyon érzékenyen érintette. Vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy itt a dízelről magáról, mint problémáról van szó, a dízel motorokat fel kell számolnunk, és az elektronikus autók irányába kell elmozgulnunk, stb. stb. De Európának van egy olyan verseny előnye, hogy nagyon modern ez a fajta technológia, és ezért nem ez az ipari szektor érdeke, hogy eltávolodjunk ettől. A bizottságot kérdezem. Tudom azt, hogy az európai hierarchia nagyon szigorú hierarchia, de azt hiszem, hogy a bizottság kezében mégiscsak ott vannak a megfelelő eszközök. A kérdésem tehát az, hogy ön milyen védelmet kíván kiépíteni, és az európai ö, autóipar számára milyen ösztönzőket próbálnak teremteni. Itt ö, széles körre vonatkozik a kérdésem. Hogyan próbálja tehát ezt az ipart megvédeni, és hogyan próbálja ezt összeegyeztetni ezekkel a nagyon szigorú emissziós normákkal, amik Európában léteznek. Köszönöm szépen a szocialisták és a demokraták részéről, Igen, kollega. Köszönöm szépen. Románul szeretnék beszélni. Ma különleges napunk van ugyanis. Valóban Románia nemzeti ünnepéről van szó <clears throat> a mai jeles napon. Nos, korábban már említettem, ma Románia nemzeti ünnepe van. Valamennyien románok vagyunk ma. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy ma itt van nálunk. Van itt egy probléma. Az európai probléma és az Inte szakbizottság megpróbálnak az ipari szektornak segíteni, és azért fontos az, hogy itt önökkel is közösen, a növekedési főigazgatósággal közösen tegyük ezt. De van itt egy kis zavar. Nem mindig kapjuk meg a megfelelő információkat, és nem mindig kapjuk meg az információkat azoktól, akiknek az lenne a feladata, hogy tájékoztassanak minket. Itt konkrétan a főigazgatóságról is beszélek, és volt egy eset, ahol nem sikerült egyszerűen a jelentés összeállítása, azért, mert nem kaptuk meg a megfelelő információkat. A főigazgató elkezdett hantázni, mert nem is igazán hozzánk tartozik ez, megpróbáltak lerázni minket, másik főigazgatóságra küldeni, nem, a, a tartozik, mondták, aztán ők meg visszaküldtek a versenyképességekhez, és például a hatásvizsgálatok nagyon érdekelnének minket, hogy az ipart mennyire, érinti ez az, ezek az, mennyire érintik ezek az intézkedések, de nagyon kevés információt kapunk, és a kérdésekre nem kaptunk semmilyen választ, talán ma délután, de mindig csak ígérgetések vannak. Tegnap például az energiáról beszéltünk, és az energia tulajdonképpen az energia alá tartozik, de valaki azt mondta, és remélem, hogy jól értettem a szavait, hogy itt hosszú távú stratégiáról van szó, és az általában hát most nem tudunk mit mondani, de aztán a növekvési fő is, a főigazgatóság is azt mondja, hogy hát igen, ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos, hogy megtartsuk a szavai hihetőségünket, az ipari szektor bizalmát, kell megnyernünk, és a hosszú távú tervezés az nagyon fontos és nem lehet csak egyszerűen fölemelni például az árakat egyik napról a másikra, hát a következő volt a válasz tehát. Az intelligens hálózatok, a smart gridek és az ipar úgy működik, hogy megállapítják az árakat, de aztán jön egy újabb lépés, és erőteljesen lenyomja az árakat, tehát az egész nagyon kiszámíthatatlan. De meg vagyok döbbenve, elnök úr. Az európai ipari szektor jövőképe így néz ki? A bizottság erről mit gondol? Vagyis arra kellene figyelnünk, hogy az ipar azért nem maradjon le, nem igazán értem, hogy mi történik a stratégiákkal. Úgyis úgy gondolom, hogy a növekedési főigazgatóságnak jelen kell lennie ezeken az eszmecseréken, de amikor stratégiáról beszélünk, akkor nem lehet azt mondani, hogy a kondíciókat ma reggel megváltoztatjuk, holnap reggel meg már megint mások a kondíciók. Még egyszer köszönöm, hogy eljött biztos asszony, de ön mit gondol erről? Karik Tosanovski on behalf. Tosanovski kollega az ECR képviseletében. a cseh köztársaságnak is van valamilyen nemzeti ünnepe? Nem, de ennek dacára nyugodtan beszélhet csehül. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, ma nem ünneplünk semmit se országban. De sajnos románul nem tudok. Azonban gratulálok minden románnak a mai ünnephez. Nagyon örülök ennek a, az eszmécserének a biztos asszonyjal. Nagyon fontos ez a téma. Rendkívül fontos a belső piac kérdése, hiszen ez az Európai Unió egyik támasza, köve. Mindannyian tudjuk, hogy még nagyon komoly akadályok is vannak az úton, és nem haladunk előre túlságosan nagy tempóban, Azonban, köszönöm ezt a nagyon átfogó beszédet, amit meghallgathattunk öntől, nagyon kevés ugye az időnk, és azért csak két megjegyzésem lenne. Az egyik, a, a szolgáltatások szabad mozgása, amely az egyik nagyon fontos pillére az Európai Uniónak. Gyakran látjuk azt, hogy a szolgáltatásoknak óriási problémákkal kell küzdeniük akkor, hogyha határokon átnyúlóan nyújtják ezeket a szolgáltatásokat. A cseh elnökség alatt elfogadásra került egy olyan irányelv, amely a közös szolgáltatás piacról szólt, szolgáltatások közös piacának irányelvéről van tehát egy szó, és a kérdésem az az, hogy mi a következő lépés, mivel nagyon sok bürokratikus akadály van még mindig, teljesen feleslegesen. Kérdésem, tehát, kérdésem az, hogy mi a következő lépés, mi a jövőkép, hogyan lehet ezeket az akadályokat leépíteni. A második megjegyzésem pedig a szellemi tulajdonjog. Nagyon örülök annak, hogy a szellemi tulajdonjogot védik, és a generikus termelés is belekerült ebbe a határba. Tudom, hogy ez egy nagyon speciális piaci szegmens, de van egy kivételünk, egy mentességi szabályunk a harmadik országbeli importokra vonatkozóan, és hogyha ez, ezt a kivételt nem kezeljük bizonyos időn belül, nem oldjuk meg ezt a problémát, hogy itt kivételek is vannak, akkor számos generikus termelő, gyártó egyszerűen elhagyja az Európai Uniós piacot, és az nagyon sajnálatos lenne, mivel a generikus szektor nagyon fontos gazdasági tevékenység. Köszönöm szépen biztos asszony előre is a, a válaszait, és nagyon örülök, hogy eljött. Mr. Gür. Gür. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm az alapos tájékoztatást, biztos asszony. Örülök, hogy hangsúlyosan beszélt a versenyképesség kérdéséről. Az európai versenyképesség javítása ebben a szakbizottságban elsődleges prioritás. Olyan szabályozási keretet kell létrehoznunk, amely elősegíti az európai vállalatok működését. Sajnos törekvéseink ellenére még mindig sok a szabályozási akadály, restrikció, ami gátolja a cégek sikeres részvételét a globális versenyben. Én most pusztán egyetlen egy konkrét kérdést szeretnék kiemelni példaként ráerősítve arra, amit az előttem szóló kollega mondott egyéb iránt. Az EU-ban honos eh, generikus gyógyszergyártók csak jelentős késéssel tudnak belépni a harmadik országok eh, piacára az ottani gyártókhoz képest, ugyanis a harmadik országbeli gyártók már az originális készítmény szabadalmának lejárta után megkezdhetik a generikus készítmény gyártását, míg az európai gyártás a kiegészítő oltalmi tanúsítvány fennállása alatt eh, tiltott. Én azt kérdezném biztos asszonytól, hogy hogyan látja az esélyét egy olyan jogalkotási javaslatnak, amely lehetővé tenné a generikus gyógyszergyártók számára a harmadik országokba irányuló gyógyszerexportot. Úgy vélem, hogy az európai gyógyszergyártás nemzetközi versenyképességét a kiegészítő szabadalmi oltalomra vonatkozó szabályozás módosítása növelhetné, és ezen keresztül hozzájárulhatna a versenyképességhez és persze munkahelyek teremtéséhez. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Uh, thank you very much, colleague. Uh, and... Köszönöm, kedves kolléga. Blanco López kolléga következik. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy észrevételem lenne csupán. A belső piacra vonatkozó stratégiában arról is van szó, hogy az új gazdasági modellek, az úgynevezett kollaboratív modelleket szeretné ösztönözni. Egyrészt a termékek és a szolgáltatások piacát javítaná, de nem igazán szól arról, hogy ennek milyen veszélyei vannak, milyen kockázatai, milyen kockázat jelentett a létező piacokra, milyen panaszokat regisztráltak eddig a jogbizonytalansággal kapcsolatban. A legnagyobb, a legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban a fogyasztóvédelmen kívül a dolgozók védelmére vonatkozik. Úgy gondolom, hogy valóban nagyobb a rugalmasság ezen a területen a magánélezés a, a, a munka összeegyeztetésével kapcsolatban. De biztos asszony, komolyan el kéne ezen gondolkodni, jó lenne, hogyha a bizottság előbb-utóbb előállna egy javaslattal. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga. Piper úr a következő. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, itt vagyok, ezen az oldalon, kicsit messze, Halló, halló. Annál jobb, ha nem lát. Két dolog. Az egyik az autó ö, gyár, gyártás és az emissziós kérdés. Azt hiszem, hogy az, amit ön elmondott, valóban célra vezető. Itt ö, gyakorlatilag majdnem elérhetetlen célokról van szó, de mégis csak meg kell próbálkozunk ezzel a majdnem lehetetlennel a múlt eseményei tükrében. Mit jelentene az ön számára az, hogyha mi parlamentként ezt visszautasítanánk, vagy visszaküldenénk, vissza irányítanánk? Ezek milyen következményei lennének ebben a szektorban? 12 millió foglalkoztatottunk van az autóiparban, Európában. Egy autó esetében a, a hozzáadott érték 75%-át KKV-k állítják elő, amelyeknek 25 alkalmazottnál kevesebb alkalmazottuk van, tehát a 75%-a az értékteremtésnek KKV-kra vezethető vissza. És itt ugye egy bűnöző csoportról van szó, egy koncern, koncernben, és nem kellene mindenkit általánosan bűnözőnek tekinteni emiatt. Ez az egyik dolog. A másik dolog, szintén ön is foglalkozik a vadász fegyverek, a lőfegyverek kérdésével, és ennek az irányelvnek is most a revíziójára kerül sor. Nagyon sokat gondolkozunk ez, e, erről, ezzel. Az aggodalmakkal bombáznak minket a sportlövők, azt szeretné tudni róluk, hogy mi lesz a jövő, mivel úgy tűnik, hogy a lőfegyver terület a, most úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy a vadászok és a sportlövőket is bűnözőknek, terroristáknak tekintik, ezt ugye nem engedhetjük meg. Nagyon sok e, ezzel kapcsolatban a plegyka, a mendamonda, biztos asszony, hogy itt mi fog történni, talán öntsön tiszta vizet a pohárba, hogy itt mi lesz, és, és remélem, hogy meg tudunk mindenkit nyugtatni. Köszönöm. Very close to... Köszönöm. Már majdnem az állat jólétre vonatkozik leginkább erre vonatkozik a kérdése. Gyerek képviselő következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Én a, a gépjármű gyártásról szeretnék beszélni. Ez az iparág egyáltalán nem egységes Európában. Lengyelország, Spanyolország, Románia és más országok ban az autó átlag életkora 13 év. Lengyelországban legalábbis ennyi egy autó átlag életkora. Ez azt jelenti, hogy olyasmi ez, mintha egy roncstelep lenne egész Lengyelország, nagyon sok régi autónk van, ez azt is jelenti, hogy a kibocsátás is magasabb. Másrésztről viszont van egy olyan struktúránk, amely KKV-kra amely KKV-kra vonatkozik. Sajnos a KKV-k nem tudnak ugyanúgy működni Európa összes részén bizonyos országokban. Egyes klauzulákat nem fogadnak el. Például vannak olyan országok, ahol monopól helyzetben vannak az autógyárak. Ezt, ezt, ezt lehetne könnyedén kezelni, hogyha a szóban forgó klauzulát minden ország elfogadná. Mert akkor nem fékeznék meg a KKV-k fejlődését, és jobban tudnánk kontrollálni a kibocsátást. Köszönöm. Rübig úr, a következő. Köszönöm szépen Biankovska biztos asszonynak, hogy eljött, hiszen nagyon komolyan fellépett a KKV-k védelmi érdekében. A vállalkozók Erasmus programja is kimondottan sikertörténet, és remélem, hogy ezt a jövőben is folytatni tudjuk. Majd tegnap folytattunk egy eszmecserét a Female Business Angels-ről, és ez nagyon fogadtatásra talált, mert a magas munka nélkülisége közül országokban pontosan a nők helyzete nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és a bevándorlók vállalkozása, a migrant entrepreneurship is nagyon fontos, hiszen egy millió migránsról beszélünk, talán jövőre még megduplázódik ez a szám, aki hozzánk jön, és ezért nem csak a piaci integrációjuk a fontos, a munkahelyi piaci integrációjuk ezeknek az embereknek, hanem az is, hogy önállóan élni tudjanak a saját közösségeikben, és az az európai fogyasztók számára is fontos, és ezért az entrepreneurship, a vállalkozás szempontjából fontos az, hogy a migránsok körében is felvegyük az első foglalkoztatottakat, és itt a lehető legmagasabb szinten tartsuk a normákat és az elvárásainkat. Azt hiszem, hogy az a célkitűzés, hogy 20%-kal több legyen 2020-ig az európai termelés volumene, Szerintem ez egy jó célkitűzés, de jelen pillanatban inkább az ellenkezőjébe irányul a tendencia, 15%-kal csökkent eddig ez a volumen. 2030-ig kellene 30%-kal növelni szerintem. És így kellene megteremteni azokat az alapokat, hogy megint lehetőség legyen az érdemi foglalkoztatásra, és ne a szegénységet termeljük újra, hanem a jólétet, és ez csak a munkával érhető el, és a, ezért az a kérésem, hogy az, a belső égésű motorokat ne tekintsék az ördögtől való dolognak, hanem például a hosszú távú közlekedés szállítás és a nehéz teherszállítás területén ezeknek különösen nagy a szerepe, különösen Európán belül, ezért nem kellene, hogy rossz színben tűnjön föl ez a terület. Köszönöm szépen, Múdi asszony. Köszönöm. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire egyetértek Blanco López úrral, a megosztó gazdasággal kapcsolatban, vagy a kollaboratív gazdasággal kapcsolatban, ne felejtjük el, ne feledkezzünk el azokról, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Második dolog, örülök annak, hogy biztos asszony említette a körforgásos gazdaságot. Itt kéne valami eredményt felmutatni. Ehhez alapvető reformokra van szükség, Gyerek úr említette a javítás kérdését is. Várom a javaslatokat, és remélem eh, nagyra törőek lesznek ezek a javaslatok, amiket nem sokára megismerünk. Harmadik dolog, említette azt, említett az űr kérdését, ez is egy hatalmas ágazat, rendkívül sok mindenre van, van kihatása, biztonságra, egészségügyre, klímára. De ebben az ágazatban is bizony van egy kis zűrzavar, ki miért felelős az EU-ban a különböző, a különböző intézményekben. Szeretném tudni, hogy erre vonatkozóan milyen stratégiát fognak kidolgozni, hogy fogják ezeket a problémákat megoldani. De szeretném azt is, hogyha a parlamentes sűrűn egyeztetne űrpolitika témájában, volt egy kis légüres tér a bizottság, az ügynökségek és a parlament közötti kapcsolattartásban. Szeretném, hogyha ezzel a kérdéssel is foglalkoznának. Köszönöm. Köszönöm. Virkunen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. vasárnap lesz a függetlenségünk napja, úgyhogy én, ha megengedik, most finnül fogok hozzászólni. Um, Kiitos, uh, uh, komisszári. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a bemutatkozását, az expozéját. Lenne néhány kérdésem. Először is a kollaboratív, megosztó gazdaságról mondottakkal egyetértek. Európában nagyon sok olyan cég van, amelynek gondjai vannak, mert az európai vagy a tagállami szabályzás nem igazán nem igazán adja meg számukra a lehetőséget, hogy egyáltalán létezzenek. Pedig fontos lenne ezt megoldani. Gondolok például a egyéni egyének által, magánszemélyek által kiadott szobákra. Jó lenne, hogyha ez a rendszer, vagy ez a fajta gazdaság növekedne. Fontosnak tartom, hogy ugyanazon szolgáltatásokhoz ugyanolyan szabályok kellenek, az Airbnb nem szálloda, az Uber nem taxi. Úgyhogy fontosnak tartom, hogy megfelelően harmonizált szabályokat alakítsunk ki számukra, hogy megtalálják a helyüket ebben a gazdaságban. Tehát ezt a fajta megosztó vagy kollaboratív gazdaságot mindenképpen támogatni kéne. Remélem, hogy lesz egy javaslatuk ezzel kapcsolatban. Pozitívnak tartom azt is, hogy szeretnénk hangsúlyozni a belső piac fontosságát. A menekült válság kapcsán bizonyos tagállamokban visszaállították a határellenőrzést. Az emberek szabad mozgása rendkívül fontos számunkra. A ismételten bevezetett határellenőrzéseknek nyilván hatása van a belső piacra. Meg kell őriznünk a belső piacot. Visszatérnék arra is, amit Markus Piper mondott. Nagyon fontos lenne ezt az irányelvet lehetőleg hamarabb megvalósítani. Szombaton lesz a Finn függetlenség napja. Vannak tartalékosaink, akiknek vannak fegyverei, és ezeket a fegyvereket az irányelv értelmében betiltanák. ezzel kapcsolatban én azt szeretném, hogy a Finország kaphatnak kivételt. Köszönöm, Mártán kolléga következik. Ah, oké. Okay. Pardon. <laughs> Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. A románoknak kellemes nemzeti ünnepet kívánok, de ne felejtjük el, hogy a fém megmunkáló munkásoknak is ma van az ünnepe. Franciaországban. Nem lehet úgy beszélni igazán az egységes belső piacról, hogyha ne beszélnénk a föld többi részéről. Tehát egységes piacról, az európai belső piacról nem lehet úgy beszélni, hogy nem beszélnénk a világ többi részéről, mert próbálhatunk, próbálhatjuk az ipart ösztönözni, hogy versenyképesek legyenek, hogyha másoknak olyan eszközeik vannak, amelyek gombnyomásra meg semmisíthetik a mi versenyképességünket. Fontosak lennének tehát a partneri kapcsolatok például Kínával. Kínában nem ugyanazok a szabályok érvényesek, mint nálunk. Az európai ipar nagyon nyugtalan, amiatt, hogy hogy milyen státusz, gazdasági státusz kap majd partneri viszonyra vonatkozóan Kína, ez rosszat tehet a mi iparunknak. Sajnos a monetáris politikája a kínaiaknak rosszat tesz az európai versenyképességnek. A közös belső piacon, ugye közös szabályokra törekszünk, hogy elkerüljük a tisztességtelen versenyt, de Kínával nem ez, nem ez a helyzet. Most az acélválság közepette, látható ez nagyon jól, soha sem lehet egyenlő esélyekkel harcolnunk Kínával. Második dolog, a know-how védelme, illetve a szabadalmak védelme. Vannak európai vállalatok, amelyek Kínában telepednek le, itt a joint venture kötelezettség vannak, ezt muszáj így létrehozni a vállalatokat. Ez azt jelenti, hogy nincsenek szabadalmak. Ez nyilván rosszat tesz nekünk, kérdezném, hogy erről mit gondol. Még egy dolog, ami nem szorosan a tárcájához tartozik, de miután biztos ön is, bizonyára van vélem erről, a stratégiai ágazatokban hogy lehet azt elérni, hogy Európában legyenek főszereplők? Európának újra kell definiálni a saját, saját magát, illetve el kell érni azt, hogy főszerepünk legyen. Nem lehet azt mondani, hogy azért nem engedjük meg a fúziókat, az összekapcsolódásokat, mert ez a piacra ilyen vagy olyan hatással van. Nézzük meg a kínaiakat. A világpiac több mint felét, felén ők dominálnak. Például ott van az e- legutóbbi olasz eset, a régebbi bizottság egy acélipari fúziót nem engedélyeztek. Azt gondolták, hogy a nagy cég monopól helyzetre törekszik, de a nem rozsdásodó acél esetében a kínaiak európai fellépésével kapcsolatban szemet húny a bizottság. Köszönöm. Elnök, legalább nem volt hosszabb, mint legalább ne legyen hosszabb, mint három perc, inkább két percet essék törekedni. Well, thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kollégától eltérően az Egyesült Királyságban Ma mi nem ünnepeljük a függetlenség napját, de hát remélhetőleg sikerül majd a Brexit referendum után megünnepelni a függetlenségünk napját. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a rendkívül érdekes előadást. Érdekes vitát folytattunk erről a kérdésről, többször is felmerült a versenyképesség kérdése. Szeretném megkérdezni a biztos asszonyt, hogy osztja-e azon aggodalmamat, hogy az európai energia árak képezik a legnagyobb problémát, amikor az európai ágazatok versenyképességéről beszélünk. És ebben a kontextusban szeretném megkérdezni, hogy beszélem majd az energiával és éghajlatvédelmi kérdésekkel foglalkozó kollégáival a bizottságon belül, és sürgeti-e majd őket, hogy olyan politikákat hozzanak létre, amelyekkel a biztonságos és megfizethető energia biztosítható Európában. Szeretném megkérdezni a biztos asszonytól azt is, hogy elgondolkodott-e az LTS rendszer működésén. Van egy emissziókereskedelmi rendszerünk, de ugye itt van a széndiokszid áttétel, a carbon leakage, leakage jelensége. Egyetérte velem abban, hogy ennek a politikának az a következménye, hogy az LTS nagyon nagy terheket ró a KKV-kra, amelyek ugye az ő hatáskörébe tartoznak. Köszönöm. Nagyon sok különbséget látunk a tagállamok között, mondja az elnök, mert hát azért nem mindenkinek van szüksége arra, hogy népszavazást tartson ahhoz, hogy a függetlenség napját megünnepelhesse. Nébler asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Elnézést kérek, hogy egy kicsit elkéstem, ezért nem tudtam meghallgatni az előadását, de elolvastam a belső piaci stratégiáját, és három témáról szeretnék szót ejteni. Első téma belső piaci stratégia és a szabad foglalkozások. Itt orvosokra, fogorvosokra kell gondolni, adótanácsadókra, ügyvédekre, építőmérnökökre. Nem tudom, hogy tematizálódott-e már ez a kérdés, de ezek a foglalkozási csoportok, amelyek Németországban és sok más európai országban e-, egész jól megszervezték saját magukat, nos, az az érzésem, hogy az ő saját struktúrájukat akarják most megszüntetni. Németországban az adott foglalkozásokhoz tartozó kamarák mm, nagyon magas normákat biztosítanak, többek között a képzésben is, és ezekkel a szervezetekkel, ezek fenntartásával termentesítik az államot. Ez a fajta saját szerveződés, saját kezdeményezésre történő szerveződés nem akadálya a kereskedelemnek, sőt, inkább az állam tehermentesítését szavatolják. Szeretném kérni, hogy ezeket a foglalkoztatási csoportokat tehet ne szabályozzák túl. Aztán, ami a Volkswagen-t illeti, a hozzá kapcsolódó botrány, Piper és Rübi kollégák már szóltak erről röviden. Szeretném önöket kérni, hogy nyilván a botrány feltárásához hozzá kell járni, de nem szabad a technológiát Európában ellehetetleníteni. Egy környezetbarát technológiáról van szó. Minden európai országban, az európai utakon mindenütt találkozunk a dízelmotorral. Szeretném, hogyha a biztos asszony is hozzájárulna ahhoz, hogy ezt az ipar ágat tovább eh, támogassuk. És az utolsó dolog, van még időm, Virkulán asszony is beszélt erről, és szeretném ezt megerősíteni. Németországban egy nagyon szigorú lőfegyverszabályozás van érvényben. Néhány évvel ezelőtt Vinendenben volt egy eset, amelynek folyamányaként megerősítettük a vonatkozó szabályokat. Mi nem gondoljuk, hogy harmonizálni kellene, illetve a mi szempontunkból ennek nem lenne értelme, a több-kevesebb. Köszönjük szépen, Henkár úr. Henkel úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Kétség kívül szeretné az Európai Unióban az iparosodás szintjét emelni. A helyzet az, hogy az iparosodottság szintje az elmúlt évek folyamán csökkent. Egy kérdésem van. Észrevette-e, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy az euró túl erős a dél-európai országok számára, és azért ők nem tudnak úgy exportálni, ahogy korábban exportáltak. És más részről ez a, ugyanez az euró túl gyenge Németország számára például, ahol ennek az a következménye, hogy az iparosodottság szintjét megtartjuk, sőt növeljük. A kérdésem tehát az, hogy egyetérte azzal, hogy van egyfajta korreláció egy olyan valuta között, amely sem Dél-Európának nem jó, sem Észak-Európának nem igazán jó, más-más okokból kifolyólag. Köszönjük szépen! Kérje még valaki a szót? Úgy látom, nem. Sok-sok kérdés fogalmazódott meg, biztos asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a válaszokat. Az ipar, a belső piac, a vállalkozások, a KKV-k és az űrpolitika, ezek mind nagyon fontos témák. És mindegyikkel kapcsolatosan merült fel kérdés öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Próbálom összefoglalni a kérdéseket. I, I, I'm... Természetesen nem sikerült mindent lejegyzetelnem. Ezekre majd később térik ki. Nos, itt az automobil szektorra térnek rá elsősorban sokan betették fel ugyanis ezt a témát. Természetesen. És itt szigorúan kérem értsék, amit mondok, nem akarjuk felszámolni a dízelt, és általánosságban az automobil szektort szeretnénk támogatni. Számosan tettek fel ezzel kapcsolatban kérdés. Én az ipari szektort, az ipari szempontot képviselem. Ez a feladatom a bizottságban, a kollégiumban. Természetesen számos szempontot figyelembe kell vennem, amit a tagállamok hangoztatnak a tanácsban, a korábbi évek során, de ez, az, ez egy olyan ipari szektor, amit úgy nevezhetnék, mint egy drága kő az ipari szektorok körében. Ez igaz, de ne hunjunk szemet a csalás fölött sem. Vagyis erre a legjobb válasz jelen pillanatban, a jelenlegi helyzetben az, hogy először is a fogyasztók bizalmát kell visszanyernünk. Hiszen ez a feladatunk, a fogyasztót vissza kell csalogatnunk, megvizsgáljuk az üzleti eredményeket az idén és a jövőben is, és ebből kiderül majd a fogyasztók viselkedése a Volkswagen esetek nyomán. Nagyon fontos, hogy a bizalmat tehát visszaszerezzük. Az egyik az emíciós teszt folyamat, amivel foglalkozunk, ez az egyik nagyon fontos lépés. Egy globális folyamatról van szó, amit kifejlesztünk, és jövő év szeptemberétől itt van még egy négy éves időszak is, amivel ezt teszteljük, tehát akkor itt már a motortesztelés tisztább lesz. Természetesen 20-30 év múlva automatizáltak lesznek a járművek, de, de most is lépéseket kell tennünk, a technikai szabályozási szakbizottságban született meg ez a megoldás, és ez egy jó, jó megoldás. Környezetbarát megoldás egyértelműen ez, hiszen csökkenni fog az, a, a kibocsátás szintje né, negyedére fog csökkenni a következő öt éven belül, Másrészt viszont az ipari szektorral való tárgyalásaink során kiderült az, hogy ez realisztikus cél. Ezt ők is így gondolják, vagyis nem megvalósíthatatlan célokat tűzünk ki. Az autógyártó szektor nagyon sok pénzt ad, a kutatásba és a fejlesztésbe, és ezt fenn kell tartanunk. De mit kell tennünk most? Először is a fogyasztók bizalmát kell visszaszereznünk, ez egy óriási probléma. És még egy dolog, ezt is már egy héttel ezelőtt Strasbourgban megbeszéltem a Volkswagen vezérigazgatói testületével, a CEO-kkal, és hangosan még egyszer elmondom azt, hogy nem állhat elő egy olyan helyzet, ahol az európai fogyasztókat máshogy kezelik, más elbánásmódban részesülnek, mint az amerikai fogyasztók. Ez elfogadhatatlan. Az Egyesült Államokban nagyon más a hozzáállás a környezetvédelemhez, de a csalás csalás marad Európában és Amerikában is, és ugyanazt a szintű kompenzációt kell kialakítanunk. Nem tudom még, hogy erre őnekik mi lesz a megoldásuk, mivel a CEO meetingünk után volt, hallottunk egy nyilatkozatot a Volkswagen-től, miszerint a fogyasztóknak semmit nem fizetnek, egy petákot sem, de ezt a bizottság nem fogadja el, és én magam sem fogadom el. Ami pedig Nika képviselőnek tudok mondani, elnézést kérek, hogy az ilyen hosszú folyamat, és ez a az, hogy nem kapnak választ, ez, ez, ez elfogadhatatlan. Még mindig a főigazgatóságban a kapacitás építésről van szó. Ebben nagyon aktívan részt veszek. Az energia piac és az energia árak alakulása, ez megint csak az iparral szorosan összefügg, úgyhogy ez alól nem bújhatok ki, és nem is akarok. Ezért vagyok nagyon szoros együttműködésben az energiapiaci kollégákkal, részben tehát én felelek ezért a dosszióért, mert megint csak az ipari szektort képviselem. Ami a hosszú távú szerződéseket illeti az energia területén, nos, ez nagyon fontos, nagyon fontos itt a jó tervezés az iparban folyamatosan figyelemmel kísérjük és figyeljük, monitorozzuk ezt a témát és az energia árak alakulását. Bizonyos esetben is az és azt Helmer a képviselőnek is mondom. Például a brit esetben az energia árak esetében, a foszil esetében ez nem európai szintű szabályozás kérdése, hanem egy tagállami adózási kérdése, és ezek az adók túlságosan magasak. Ma már foglalkozom ezzel, van egy csoportunk, ahol ez, erről fogunk beszélni, és teljes körű tájékoztatást adunk önöknek azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamokban az energiárak miért ilyen magasak, de bizonyos esetekben ez nem a klímaügyi politika része, ez a magas adó, és nem energia, európai energiaügyi szakpolitikai lépés, hanem egyes tagállami szabályozás kérdése, és az Egyesült Királyságban pontosan erre látunk most példát, ezt nagyon határozottan ki kell jelentenem. Nos, a stratégiánkban a tanúsítványok kérdését, a szabadalom, oltalom kérdését konkrétan kezeljük. Én személy szerint is tárgyalok a, a gyógyászati és generikus gyárakkal, képviselőivel, és egy olyan kivételes szabályzáson gondolkozunk, amely a generikus gyártók és a hasonló szektorok számára a high-tech munkahelyeken, munkahelyeket teremthet. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban nemzetközi szinten vannak problémák, de a stratégiánk ezzel is foglalkozik. És természetesen a stratégiának lesz egy gyakorlati alkalmazási része is. Sharing economy. Már megemlítettem, hogy nagyon más a helyzet a különböző tagállamokban a kollaboratív gazdaság szempontjából. Én személy szerint úgy gondolom, hogy talán ezt megbeszélhetjük, de én személyesen úgy gondolom, hogy ezzel az újfajta mm, üzleti modellel nem vehetjük fel a harcot, mivel esélytelen, soha nem fogunk nyerni, mivel egyszerűen majdnem minden nap felütik a fejüket ezek az új startupok, és ez, ez megint csak egy új üzleti modell kialakulása egyszerűen, vagyis egy, egységesen, az egész Európai Unióban kell megtalálni erre az egységes megoldást, és az iránymutatásaimban két dolgot emeltem ki, amit biztosítani kell. Az egyik az az, hogy ezek a vállalkozások fizetnek adókat, vagyis az egyes tagállami költségvetésekben igazság történik, a másik pedig a fogyasztóvédelem. Ezzel kapcsolatban kiadunk iránymutatásokat, mivel nem szeretnék egy új rendeletet kőbevésni, hanem egyszerűen iránymutatásokban gondolkozunk, amelyekből kiderül, hogy a jelenlegi Európai Uniós szabályozás, a szolgáltatási irányelv, de, de a Jurova portfólióba tartozó kérdések, a fogyasztóvédelem, stb. kérdései, jogi eszközei hogyan viszonyulnak ehhez a kollaboratív ekonomi kérdéshez, és egy ilyen szoftos módon próbáljuk megközelíteni a tagállamokban ezt a problémát. Ami a körkörös gazdaságot illeti, ami szintén összefügg a megfelelő technikai ellenőrzésekkel, Nos, a shopping, fórum shoppingot le kell állítani. a, a körforgásos gazdasága kapcsolatban lesz egy csomagunk. Itt a, a kritikus nyersanyagokra fogunk koncentrálni, az energiahatékonyságokra és a újrafelhasználható nyersanyagok biztonságos ellátására. De szeretném még kihangsúlyozni, hogy ez a dokumentum, amit említettem, a környezetvédők és az iparosok közös ügye és felelőssége, mivel csak az ipari szektor bevonásával tudunk eredményt elérni a recycling, a körforgásos gazdaság és a környezetvédelmi célok területén is. De az ipari szektort mindenképpen a, a mi oldalunkon kell, hogy tekintsük nem ellenségünknek. Nos, ami a sportlövészeket illeti, nem értem ugyanezt a szenvedélyüket, de nincsenek veszélyben. Meg tudom nyugtatni őket. A jelenlegi helyzetben Európában gyorsan kell reagálnunk, nagyon gyorsan reagáltunk egy olyan traumatikus helyzetre, amit megéltünk. Ennek a csomagnak, mivel itt egy csomagról van szó, tehát ennek a csomagnak rendeletnek és egy irányelvnek az a célja, hogy alapvető célokat kövessünk. Visszakövet, visszakövethetőnek kell lenni a fegyvereknek, tudnunk kell minden pillanatban, hogy ki a tulajdonosuk, és hová mennek ezek a fegyverek Európán belül. A második dolog pedig az a fegyverek hatástalanításának a kérdése. A fegyver hatástalanítási szabályoknak egységeseknek kell lenniük Európában, mivel a Charlie Hebdo merényletben, a Talison és Párizsban is minden egyes merényletben ezek a fegyverek részben a neten megvásárolhatók voltak, a, mármint a részeik, tehát utána, állít, utána szerették őket össze, és részben rosszul voltak élesítve, a hatóságok azt gondolták, hogy hatástalanították őket, de nem voltak hatástalanítva. Vagyis azt kell garantálni, hogy aki legálisan vásárolni szeretne fegyvert, gyűjtő, vadász, sportlövő, ezt megtehesse, de előzetes engedély után. A jelenlegi engedélyek ezekhez nem nyúlunk, ezek érvényesek lesznek továbbra is, de az új, aki most szeretne venni egy ilyen fegyvert, arra már más fog vonatkozni. És a félautomata lőfegyvereket teljes mértékben benyitjuk, be, betiltjuk a magánszemélyek használata esetében, például a kalasnyikovot be fogjuk tiltani, nem hiszem, hogy ezt meg kellene magyaráznom, hogy miért. Még mindig az iparnál is, folyamatosan az iparnál járunk. Először is. Csak el, azt tudom elismételni, amit korábban említettem, az ipart képviselem. Nagyon egyetértek azzal, hogy az ETS-nek óriási kihatása van az iparra és a KKV-kra is, de már többen elmondták, valamennyi Európai Uniós tagállam 2014-ben úgy döntött, hogy ebbe az irányba kell haladnunk. Vagyis ezzel kapcsolatban már születtek döntések, nem szabad rossz döntéseket hoznunk, amelyeknek nagyon rossz kihatások lenne az iparra. Ami Kínát illeti természetesen, nagyon szorosan együttműködött. Malmström biztosan ezen. És szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Mártán úr elmondott. Valamennyi kereskedelmi eszköztárunkat be kell vetnünk annak érdekében, hogy azonos szabályokat teremtsünk az európai ipari szereplőink számára ebben a kontextusban. Meg kell vizsgálnunk a szabad piaci szituációját Kínának, hiszen mi addig legyünk nyitottak, amíg mások is nyitottan viselkednek irányunkban. Óriási veszély van itt, nem csak az ipar, hanem más szektorokban is. Hogyha teljes mértékben nyitunk, és a szabad piaci státuszi gazdaságot lehetővé tesszük a kínaiaknak, hát ez nagyon veszélyes, és itt az ipari szempont nagyon fontos. Nos, már korábban is említettem az IMCO szakbizottságban, hogy 5000 szabályozott szakmánk van ö, Európában, és vannak olyan tagállamok, amelyekben 4-500 létezik. És ugyanezeket az érveket ismételik az összes stakeholdertől Franciaországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban ugyanazt halljuk, ugyanazokat az érveket halljuk, mi szerint hogyha ezt vagy azt a szakmát nem szabályozzák, csökkentik a szabályokat, akkor ez már nem lesz biztonságos, a minőség, a szolgáltatások minősége romlik. Persze, mi soha nem érünk el a létező világok legjobbikába, vannak nagyon komoly, érzékeny területek, kérdések különböző tagállamokban, de azért az alapvető elképzelés meg kell valósítanunk mindenhol, sokkal több deregulált, vagyis kevésbé szabályozott szakmára van szükségünk összességében. Ez egy európai, összeurópai szabály csomag, és általánosságban nem igaz az, hogy hogyha egy spanyol szakmai szövetség szolgáltatásai esetleg kockázatosabbak lennének, mint egy másik hasonló szakmai szövetség szolgáltatásainak az igénybevétel egy másik tagállamban. A 28 tagállam mindenki a saját piacát védi, persze érte az, hogy vannak nagyon speciális szakmák, ezt meg kell vizsgálnunk, de általánosságban deregulálni szeretnénk ezeket a szakmákat. Talán a governance az irányításról is szólnék. Az i-űr, az stratégiáról, Még túlságosan korai, hogy konkrétumokba menjek, de tegnap a Luxemburgi elnökséggel találkoztunk e tekintetben. A Lisszaboni szerződés már nagyon régen volt, és az Európai Bizottságnak párhuzamos felelőssége van a különböző űrtechnológiai, űripari kérdésekben természetesen nagyon szorosan együttműködve fogjuk kifejleszteni a tagállamokkal, együttműködve ezt a stratégiát az, és az Európai űrügynökséggel, hiszen Svájc is ide tartozik, és persze igen, az Európai űrügynökség az természetesen ide tartozik. Az Európai Bizottság az az intézmény, amely gyakorlatilag 100 százalékban finanszíroz az Európai Ügynökség tevékenységét, és nagyon világos itt az álláspontunk, ez nem képezi vitatárgyát. Fontos tehát, hogy befolyással bírjunk, és nagyon komoly szerepet kapjunk a szolgáltatások tekintetében, az ügynökség szolgáltatásainak tekintetében is. Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Nagyon sok kérdésre kellett válaszolnia nagyon mély vita alakult ki, átfogó jellegű. Olyan párbeszéd alakult itt ki, amely méltó a struktúrált párbeszéd névre. Nagyon fontos az, hogy hónapról hónapra megrendezzük ezt a fajta együttműködést az Európai Bizottságnak, illetve a jogszabályalkotásnak kézekézben kell járnia. Megköszönöm a tevékenységét nagyon mély rálátásról tanús, tanúskodtak a kérdések, és köszönjük azt is, hogy beszámolt a jövőbeli terveiről. Köszönöm, elnök úr, egy dolgot hadd mondjak még el, mindenki megkapja az írásos válaszát is erre, ezekre a kérdésekre, amik pedig sokkal gyorsabban, mint eddig. Elnök, hát igen, jobb, hamarabb, mint később. Most pedig mondja az elnök. Uh, uh, well, thank you, colleagues. And let me... Uh, Köszönöm szépen, kollégák! Már most elnézést kell kérnem. Dominik Ristori úr meglátogatott minket ma. Már legalább 20 perce itt van, és várakoztatuk, elnézést kérek ezért. Úgyhogy egyrészt nagyon sajnáljuk, kedves Dominik, hogy várnia kellett, másrészt viszont nagyon örülünk, hogy még tovább van itt a társaságunkban, és reméljük, hogy egy nagyon mélyen, mélyen szántó és átfogó vitára kerül majd sor. a közérdekű projektet listájáról, a második listájáról lesz szó, de azért kérem, hogy beszéljen egy kis, kicsit, egy rövid ideig az első listáról is, mert hogyha úgy kezdünk el a második listáról beszélni, hogy egészen emlékszünk arra, hogy mi történt az első listán, vagy a listában, vagy a listával, az nem kívánatos, de Természetesen nagyon fontos számunkra ez a második lista, erről szól a mai eszmecsere, és nagyon fontos ez a belső energiapiac szempontjából is, a biztonság szempontjából, klímaügyi szempontból is. Ezeket a dolgokat szeretnénk elérni a jövőben, de az energiaunióra törekszünk. Köszönöm. Ön következik, főigazgató úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Az energia infrastruktúrának nagyon nagy a szerepe az Energia Unióban. Bevezetésképpen engedjenek meg három észrevételt. Egy. Nagyon fontos a piacok megfelelő összekapcsolódása. Ez az előfeltétele annak, hogy egy megfelelően integrált versenyképes és föntartható energiapiacot hozzunk létre. És tudom, hogy önök messze menőkig támogatják ezt a célkitűzést. Második dolog, amit előre bocsátanék, az EU-ban található az egyik legfejlettebb elektromos áram és földgáz hálózat, illetve a szabályozás is, tehát az infrastruktúrára, infrastruktúrára vonatkozó szabályozó, szabályozás is itt a legfejlettebb. Különböző nemzetközi fórumokon veszek részt, a bizottságot képviselvén, és nagyon sok dicséretet kapunk, elismerést, versenytársainktól is, az USA-tól, másoktól, az európai hálózatra vonatkozóan, illetve szakértelmünkre vonatkozóan. Harmadik dolog, amit előre bocsátanék, önök is nagyon jól tudják, hogy az volt a fő célkitűzésünk, hogy az úgynevezett energiaszigeteket felszámoljuk. Örömmel számolok be arról, hogy ebben a témában az elmúlt időszakban nagyon komoly előrelépést sikerült elérni. Vilniusba fogok látogatni két hét múlva, azért, hogy két nagyon fontos összekapcsolódó infrastruktúrát felavassak, a Litpolt, a lengyel-litván és a Nordautot fogom fölavatni. Nagyon fontos. Litvánia és Lengyelország, illetve a Litvánia és Svédország közötti összekapcsolódás. 1300 megawattnyi összekapcsolódásról van szó. Ez egy új kapcsolat. Teljesen elszigetelt országokat kötünk így össze Európa többi részével, Lengyelországon és Svédországon keresztül. Ez egy nagyon fontos lépés. Februárban a Pireneusokon keresztül egy új elektromos hálózatot sikerült kialakítani, tehát Franciaországot és Spanyolországot kötöttük össze, Ezáltal meg kétszereztük a kapacitást Franciaország és Spanyolország között. Október 15-én a tanácson, a csúcson új földgáz kapcsolódási pontokat, pontok létrehozásáról döntöttünk Lengyelország és Litvánia között. Ez több mint több mint 500 km hosszú útvonal lenne, ami rendkívül fontosságú. A második listával kapcsolatban a következőt szeretném mondani. A listán 195 kulcsfontosságú infrastruktúrális projekt van. Nagyon jó volt az előkészítési fázis. Az összes kulcsfontosságú szereplővel, partnerrel felvettük a kapcsolatot a szabályozókkal, a civil szervezetekkel, a tagállamokkal. Az első uniós listát 2013-ban fogadtuk el. A következő különbség az új listán 108 elektromos áramról szóló projekt van, 77 földgázról szóló, 7 kőolaj és 3 intelligens hálózatról szóló projekt van itt. Az új lista, új listán 52-vel kevesebb a PCI. Ez azért van, mert 13 esetben az év végéig sikerült teljesíteni a projektet, vagy jól haladnak ezek a, ezek a projektek, illetve azért, hogy a lehető legfontosabb problémákat, vagy legégető problémákat tudjuk megoldani, tehát jobban tudunk koncentrálni. Illetve megfelelő egyensúlyra is törekedtünk az elektromos áram és a földgáz között, az önök politikai kívánságának megfelelően, illetve hogy tükrözzük energiarendszerünk jelenlegi átalakulását. Néhány szóval szólnék, szólnék a módszertanról is. Nézzük, hogy mi, miből indultunk ki. Vannak a tíz éves fejlesztési tervek. Csak olyan projektek, amelyek benne vannak ezek a, ezekben a tervekben, jelentkezhetnek, vagy ezeket vehetjük fel a listára. Aztán van egy határidő is. Harmadik dolog, a regionális csoportok szabálya is nagyon fontos volt a kiértékelésben a projektek besorolásában, hogy megvizsgálják, hogy mennyiben felelnek meg a projektek a kvalitatív és a kvantitatív feltételeknek. Az első alkalom ez, hogy a PC-iket költség a költség megtérülés alapján számol, ö, rangsoroltuk. A civil társadalom és a civil társadalmat, illetve a közvéleményt is bevontuk, volt egy nyilvános konzultációnk, illetve az érintett felekkel is konzultáltunk. Az új kezdeményezéseket is támogatjuk, például van egy hálózat kezdeményezési partner, akivel együttműködünk, és civil szervezetekkel is együttműködünk az acer véleményét, természetesen szakvéleményét kikértük, és konszenzussal támogatták a regionális partnereink ezeket a projekteket, ami azt hiszem, hogy mindenképpen dicséretes egy ilyen nehéz időszakban, tehát egyértelmű volt minden egyes régióban, hogy melyik hálózatot, melyik projektet támogatják milyen haszonra számíthatunk ezután, vagy mi lesz mindennek az előnye. Várisszok először is kettő, ketté az elektromos államot és a földgázt. Hogyha megfelelően valósulnak meg ezek a projektek, akkor több tagállam is eléri 2020-ra 10%-os interkonnektivitás célkitűzést. az összekapcsolódási arány rendkívül fontos, tehát hogy az elektromos áram A-ból B-be akadályok nélkül jusson el északról délre, nyugatról keletre. Több hálózati problémát is meg tudunk oldani, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Belgiumban, Olaszországban, máshol is. Közel-kelet és dél-kelet-európában új interkonnektorokat hoznak létre Szlovákia, Magyarország között, Németország, Hollandia között, Bulgária, Görögország között, Bulgária, Románia között. Rend, azt hiszem most sokkal fontosabb, mint eddig bármikor, hogy itt megfelelő legyen a kapacitás. Balti tengerővezete. A BIMIP nagy siker volt. Az önök támogatása is szüksége volt ehhez. Ezeket a hálózati problémákat a tövőben, jövőben is ki kell küszöbölni, új interkonnekciókra, összekapcsolódási, összekapcsolódási pontokat kell kidolgozni, és a balti országok esetében általános, hogy az elszigeteltséget meg kell szüntetni. Aztán az északi tengeren is erre kell törekedni, illetve Írország és Nagy-Britannia között is különböző projekteket kell támogatni, hogy a megfelelő összekapcsolódási szintet elérjék. Földgáz. A projekteket, hogyha végrehajtjuk, akkor az ellátás diverzifikációja felé haladunk, illetve a földközi tenger térségében habokat fogunk létrehozni, cseppfolyós földgáz csomópontokat, és általában az energiához való hozzáférés javulni fog, és ez mindenképpen jót tesz, és előhaladást jelent az európai energiastratégiában. Ki, kulcsfontosságú projekteket emelünk ki, a, leg, a legproblémásabb területeken, például ott van a francia-spanyol összekapcsolódási pont, délről, a földgáz délről északra való eljutását kell könnyíteni, megkönnyíteni, megfelelő, megfelelően hatékony belső földgázpiacot kell kialakítani. Ugyanez vonatkozik közel, kelet-közép Európára, illetve dél-kelet Európára. Görögországban és fontos megemlíteni a Görögországot Bulgáriával összekötő kapcsolódási pontot. Ez is a földgáz ellátás diverzifikálását szolgálja ebben a rendkívül érzékeny régióban. És ugyanerre törekszünk a Balti-tengeri régióval kapcsolatban. Körülbelül 60 projekt re projektet fognak 2017-ig befejezni. És itt van egy nagyon fontos dolgot mondok most. Ez azt jelenti, hogy a szabályozási keret is tovább fejlődik. Sokszor a szabályzó keret hiánya akadályozza meg leginkább a beruházásokat. Nagyobb átláthatóságra törekszünk, illetve a bürokratikus akadályok csökkentésére. Minden lehetséges eszközünkkel azon leszünk, hogy a Connecting Europe facility is felhasználjuk, illetve a strukturális alapokat megfelelően felhasználjuk. A cél az, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban haladjunk, de hát figyelembe veszük természetesen a biztonsági megfontolásokat is, és próbáljuk az európai belső piacot a lehető leggyorsabban kiterjeszteni. Köszönöm. Mr. Director John. Köszönjük szépen a főigazgató úrnak. A frakciókkal kezdjük, a frakciók vezérszónokaival. Kárins kolléga az első a néppárt részéről. Köszönöm szépen! Nagyon átfogó volt a beszámoló, és nagyon jó magyarázatot hallhattunk arról, hogy a különböző szereplők és a különböző projektek helyzete hogyan alakul. Lenne egy megjegyzésem és meg egy kérdésem is. Ami az európai energiapiacot illet és annak működőképességét, két kérdés merül fel. Az egyik a fizikai kapcsolatokra vonatkozik, erről beszélt ön. A második eh, nagyobb aggodalmat keltő kérdés, nos, ide tartoznak azok a szabályozásbeli akadályok, amelyek akkor is felmerülnek, hogyha az infrastruktúra megfelelő. Amint a második lista projektjeit lezárjuk, ön szerint fizikailag meg lesz a lehetőség arra, hogy az európai energiapiac működni tudjon, illetve a regionális energiapiacok működni tudjanak, és lesz -e elegendő kapacitás és összekapcsoltság a tagállamok között az elektromos áram és a földgáz esetében is, vagy pedig szükség lesz egy harmadik körre. A második kérdésem pedig a szabályozásban meglévő akadályokra vonatkozik. Igaz, hogy ön ma nem erről beszélt, de mekkora problémát jelentenek ezek az akadályok, és hogyan tudjuk majd ezeket az akadályokat lebontani, azzal párhuzamosan, hogy a fizikai kapcsolatok kiépülnek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Dan Nyika kolléga következik a SZSZND részéről. anyanyelvemen szeretnék felszólalni. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy megismerhetem Önt, hogy találkozhatok itt Önnel. Sajnálom azonban azt a tényt, hogy az Energiafőigazgatóság még mindig nem reagált pozitívan egy meghívásra, amelyet az SZND részéről fogalmaztunk meg a piac stabilitási tartalék kapcsán de örülök annak, hogy ma itt van. Úgy tűnik, hogy az energiafégazgatóság nem igazán vesz részt a párbeszédben, nem igazán osztja meg az információkat. Szeretnék ezzel kapcsolatban válaszokat kapni öntől. Örülök, hogy ma itt van, és hát voltak jó egyeztetéseink, Szó esett az energia tárolásáról, de elhangzott az is, hogy erre majd később lesz csak lehetőség. Aztán mi a helyzet a zöld energiaforrások, a megújuló energiaforrások térnyerésével? Itt más lehetőségünk nem igazán van, és nem is tudjuk igazán a választ a technikai, technológiai kérdésekre. De hát jó lenne, hogyha ebben az esetben önök azt mondanák, hogy igen, önök ilyen magas célokat határozhatnak meg, mert a technológia ezt és ezt teszi lehetővé, ilyen és olyan biztonsági körülmények mellett. Nyilván itt a lehetőség, hogy megújuló energiaforrásokból energiát juttassunk a hálózatba, és vannak vészmegoldások is arra az esetre, hogyha valamely megújuló energiaforrás épp aktuálisan nem érhető el, és mindeközben azonban a gyakorlat mást mutat, ezzel párhuzamosan a szénenergiából is ki akarunk szállni, erről esett szó egyébként a tegnapi ülésünk alkalmával is. Aztán itt vannak az árak, azokkal is gond van. És hát milyen helyzet az energiatárolással, a háztartások energiatárolásával? Nagyon sok kérdés merül fel folyamatosan, és jó lenne, hogyha végre válaszokat is kaphatnánk a főigazgatóságtól. De hát, kedves főigazgató úr, válaszokat nem kapunk. Sokkal aktívabb jelenlétre van szükség az önök részéről tájékoztatásra van szükség, és fontos, hogy az LTS-sel kapcsolatos tanulmány adatait is megkapjuk. Köszönöm. Tosanovszki kolléga következik az LKR részéről. Eh, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy még köszönöm, hogy eljött hozzánk, hiszen nagyon sok nyitott kérdésünk maradt, az energia szektor nagyon fontos és összetett terület. Örülök, hogy megemlítette azt is, hogy milyen sok projektet ültettek át a gyakorlatba az interkonnektorok területén. Én is számos ilyen projektben részt vettem. A kérdésem az az, hogy ön nagyjából hogyan becsüli meg Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, de hogyan becsöli meg az, az európai észak és déli rész közötti ö, át ö, folyások meg volumenét. Önök is tud, ön is tudja az, hogy észak Németországban nagyon komoly kapacitások vannak, amelyeket át kell transferálni a Balkán irányába és ezek az összekapcsoló elemek, ezek az interkonnektorok segítenek a déli országoknak, hogy megoldják a hálózati instabilitási kérdéseiket is. Ön szerint mekkora kapacitásról beszélünk? Például Csehország és Lengyelország esetében ö, hogyan lehet elérni, hogy ezeket az országokat ne terhelje túl ez az átfolyás, és itt milyen beruházásokra lesz szükség? Köszönöm, a zöldek következnek. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a prezentációt. Ahogy ön is tudja, nemrégiben született egy határozatunk, egy bizonyos jelentéssel kapcsolatban, a 10%-os célkitűzése kapcsolatos jelentésben, aminek én voltam a felelőse, és ezért nagyon érdekes a számomra ez az új lista az INPCR területén, és szeretném meghallgatni az ön véleményét néhány dologban. Az egyik természetesen a legfontosabb kérdés ezen a területen, ebben a jelentésben, az abban állt, hogy ki szeretnénk egészíteni a mennyiségi 10%-os célt egy 15%-os regionális célkitűzéssel, ahol a szűk keresztmetszetek problémájával regionális szinten komolyabban foglalkoznánk. Ön szerint ez előremutató elképzelés, -e? szerintem ön, ön szerint ez hatékony-e? Még egy dolog, a legjobb rendelkezésre álló technológiák kapcsán is folytattunk már egy eszmecserét, ahol én személy szerint azt mondtam, hogy itt le lehetne rövidíteni ezekkel a legjobb rendelkezésre álló technológiákkal le lehetne rövidíteni a, ezeket a hosszú folyamatokat, utakat, és és itt számos a koalíció is kialakult már az óriás projektek ellenében, tehát az emberek már szervezkednek, vagyis rövidíteni kell a periódust a BAT útján, vagyis a legjobb elérhető technológiák útján. Néha kábelekkel oldjuk meg, de néha a legjobb technológiákkal ezt a kérdést Aztán vannak olyan projektek is, igen, rövid, rövid leszek most már tényleg, amelyeket még nem, konkrét, nem konkretizáltak. Egy kicsit meg voltam ezen döbbenve. Szeretném tehát meghallangatni azt, hogy hogy, egy ilyen, hogy ezek ilyen nem konkrétizált projektek, ezeknek mi keresni valójuk van a listán. GUE következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak ezt a prezentációt, köszönöm a Risztor úrnak, hogy eljött. A második lista projektje kapcsán azt gondolom, hogy ez nagyon komoly hozzájárulást adhat a célkitűzéseinkhez, az energiaizoláció elleni munkálatok során, és hogy az energia teljesítményük növeljen, növekedjen, és a függőségünk is csökkenjen. Vagyis ez egy nagyon becsvágyó projekt, most már a gyakorlati alkalmazásra kellene rátérni. Nagyon pozitívak a keleti földközi tengeri projektek is, az áramfelhasználás tekintetében az East Mediterranean Pipeline és a Eurosa Connector projektek. Itt nem csak a ciprusi izoláció csökken, és gondoljuk a gázra és a keleti földközi tengeri térségben, hanem itt egy politikai jelenlétről is van szó, hiszen itt az Európai Unió támogatja ezeket a projekteket. Ez egy fontos régió, és többféle kapcsolódásról beszélünk, több szempontból beszélünk kapcsol, kapcsolódásról. Az Európai Unió Cipruson keresztül kapcsolódik Izraelhez, többen azt gondolják, hogy ez pozitívum, de vannak új energiaforrások is a földközi tenger keleti részében, ez csökkentheti az energiafüggőséget, fontos, hogy ezeket a terveket tehát megvalósítsák, és természetesen azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a tanulmányok finanszírozásán túlmenően talán még más tervek is lehetnének már, és talán elgondolkoztak már azon is, hogy legyen valami fajta gyakorlati alkalmazása ezeknek a projekteknek. Köszönöm. Most az egyes felszólókra térünk rá, Blanco López úr következik először is. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen, elnök úr. És Spanyolországban, Portugáliában nagyon fontos ez az interkonnexió. Galíciából származom, itt már vannak olyan interkonnektorok, amelyek tényleg nagyon fontosak, például Galícia északi részén Portugáliába vezető kapcsolatról beszélnék elsősorban, de a következő konkrét kérdésem lenne a, a közösség érdekből releváns projektek második listájában egy francia-spanyol határon futó általános projektről is beszélt, de nem mondott részleteket. Hol lenne ez pontosan Spanyolországban és Franciaországban, is? ezt miért nem adták meg pontosabban, hiszen minden jel arra mutat, hogy a Spanyolország ezt a 4%-os küszöböt nem lépi át az interkonnekció tekintetében, ezért fontos, hogy stratégiai projekteket valósítsunk meg, hogy az ibériai félsziget izolációja ellen fel tudjuk venni a harcot. A madridi nyilatkozatban két konkrét projektről kerül e- említés a Pireneusokban. A lényegi kérdésem tehát az, hogy milyen projektekre lehet számítani a bizottságtól. Köszönöm, Zorinyó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok történelmi utalást tettünk már, beszéltünk Romániáról, beszéltünk Finnországról, most pedig Portugálról is szeretnék. Portugál függetlenségéről is beszélhetünk, de most inkább beszéljünk az európai energetikai függetlenségéről, illetve az ibériai félsziget energiafüggetlenségéről. Azt gondolom, itt komoly lehetőségeink vannak. Versenyképes feltételeket kell, meg kell teremteni, de ehhez nagyon fontos az, hogy az energiaforrásokat diversifikáljuk, illetve a beruházásokat is. Jó hogyha konkrétan megvizsgálnánk egy esetet. Örülnék, hogyha az ibériai félszigeten Versenyképesen tudnánk tenni a habokat, az energiaközpontokat. Ehhez megvan jó, jó akarat, a szándék, de valami mégis hiányzik. Csak a Connecting facility fog, eszközeit fogjuk használni, vagy lehet számítani másra is? A stratégiai beruházási alapra lehet számítani például? Ezek közérdekű projektek. Vajon milyen beruházásokra lehet számítani, milyen alapokból? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Gyürk úr következik. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, főigazgató úr. Eh, két kérdésem lenne, de előtte röviden eh, hagyd mondjak köszönetet azért a munkáért, amit a listák összeállítása terén végeztek. Nem mondom, hogy nincs bennünk keserűség, sok projekt jelentős késésben van, gazdasági politikai okok következtében. A felelősség elsősorban persze a tagállamoké, de a pap is mindig azokat szídja, akik ott vannak a templomban. Most a bizottság képviselője van itt, ezért a bizottságnak mondom, hogy hatékonyabb megvalósítást várnánk el, persze ha van rá alkalmunk, elmondjuk a tagállamoknak is. Ami a, az első kérdést illeti, ez a magas szintű munkacsoportokkal kapcsolatos, ezek létrehozását kifejezetten jó fejleménynek eh, tartom, eh, és a közép-kelet, dél-kelet-európai munkacsoport munkáját igyekszem követni is. Kérdésem az, mi a kapcsolat a PCI lista és a regionális munkacsoportok, például a CESZEK által összeállított gázinfrastruktúra prioritási lista között? Ezek a regionális szűkebb listák egyértelműen előnyben részesülnek-e a többi projekthez képest. És a második kérdésem az energiaközösséggel kapcsolatos. Az energiaközösségnek is van egy saját infrastruktúra prioritás listája, ez a Projects of Energy Community Interest, PECIs. Sőt, a bizottság azt is tervezi, hogy kialakít egy kölcsönös érdekű projektlistát, Projects of Mutual Interest, ami figyelembe veszi azokat a projekteket, amelyek az EU határán egy tagországot egy energia közösségi tagországgal kötnek össze. Eh, az a kérdésem, hogy ez az újabb eh, lista egyfelől mikor készül el, másfelől hogyan viszonyul az eredeti PCI listához. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. If I may give the floor to... Köszönöm szépen. Kelly kolléga következik. Uh, thank you very much, uh, Dr. General Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az átfogó előadást és a sok információt, főként a PCI ájok -ok érdekelnek engem is, amelyekről beszélt, és az, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a gáz, földgázlistákhoz. Egy olyan választókerületből származom, ahol az LNG nagyon fontos, az LNG terminálok, és ilyen szempontból az USA nagyon fontos, Buzek elnök úr is nem régiben az Egyesült Államokban járt, és megpróbált előrelépést elérni az Európába induló energiaexportok területén. A kérdésem tehát röviden az, egy ilyen projekt esetében, amely Európa számára stratégiai jelentőségű, az ellátás a diversifikáció szempontjából, még a pénzügyi előnyök a projekt szempontjából, és hogyan lehet elérni azt, hogy a projekt mielőbb működőképes legyen. Köszönöm szépen a kérdést, Rübi úr következik. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak a beszámolót. Az európai együttműködés úgy gondolom, hogy az együttműködésben rejlenek a legjobb lehetőségek. Nem régében jártunk a eh, globális eh, navigációs, műholdas navigációs ügynökségnél. Vannak különböző részterületekkel foglalkozó ügynökségek, mint az ACER, a BEREC, e a e e GNSS-szel foglalkozó ügynökség, amelyeknek együtt kell működniük egymással. A STOA bizottságban sokáig tanácskoztunk arról, hogy a tudományos oldalról megközelítve mit is tehetnénk, és egy olyan stratégiát hoztunk létre, hogy ezek a különböző ügynökségek olyanok, mint a silók. Ezek ugye függnek egymással, összefüggnek egymással, információ megosztás zajlik közöttük, és ezeket a silókat, ha úgy tetszik, össze kell kapcsolni egymással az információ áramlás érdekében. Úgy gondolom ezt a folyamatot a digitális belső piac és általában véve a belső piac szempontjából érdemes lenne megfontolni, és ennek megfelelően stratégiai tervezést végezni. Köszönöm. Köszönjük. Ha magam részéről is megfogalmazhatok egy kérdést, ugyanis elhangzott az LNG fogalma, ez az LNG, ez a cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ahogy Kelly úr is elmondta, és hát az Egyesült Államokból érkező palagáz kapcsán nemrégiben létrejött egy globális földgáz piac. Volt globális kőolaj piacunk, de a földgáz esetében nem volt ilyen. Most viszont egy teljesen új helyzet állt elő. Mi a helyzet a listákon szereplő LNG terminálokkal, a számukat tekintve, és földrajzilag is érdekes lehet megvizsgálni ezek elhelyezkedését. Biztosan érti, hogy mire gondolok mondja az elnök. Köszönöm, és most kérjük szépen a válaszokat. Köszönöm szépen. Az ellencsét illetően, hogy önök is tudják, hogy egy olyan helyzetben találunk szemben, ahol sokfajta fizikális infrastruktúra már létezik ezeken a helyszíneken Európa minden részében, különösen Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. de új terminálokat és új interkonnektorokat is kifejlesztünk, ahol ez a fizikai infrastruktúra leegyszerűsíti a gázhoz való hozzáférést, és diversifikál. Ez alapvetően font, fontos azokban az időkben, ahol nagyon gyorsan, rendkívül gyorsan változik a gázpiac, nagyon sok új termelővel. Ugye új fontos felfedezéseket is látunk afrikai országokban, például Egyiptomban, Algériában, és ezt is kihasználjuk vagy az, az új infrastruktúrákban, az interkonnektorokkal és a terminálokkal összekapcsoljuk a diversifikációt a versenyképességgel. Ezért fontos, hogy ez, ezeket a projekteket ö, ö, támogassuk, és például Horvátországban a legrosszabb helyzetben lévő területeken, Lengyelországban vagy Belgiumban is támogatnunk kell ezeket. Ami az első pontot illeti a fizikai kapcsolódást és a szabályozásbeli akadályokat. Nos, ami a fizikai konnexiót illeti, hogy említettem, itt arról van szó az a lényeg, hogy fejezzük be a gyakorlati alkalmazást, a második lista gyakorlati alkalmazását hajtsuk végre. 10%-ot érjünk el mindenhol az összekapcsolódásban mert Ciprus és Spanyolország hamar fel fog zárkozni. Ez a legfontosabb prioritásunk. Az elektromosság területén, igen, az elektromosság területén van a 10%. Ahhoz, hogy ezt a projektet le tudjuk zárni, e, a prioritás élvező célkitűzésekre koncentrálunk először az egyszerűség kedvéért. Ez nem csak politikai szempontból fontos, hanem abban a szempontból is, hogy garantáljuk az elektromos áram áramlását minden égtáj felé, és ami fontos az az, hogy először is a már meglévő struktúrákat kell eliminálni. A meglévő szűk kell eliminálni a fizikai aspektusokat nem kezelhetjük az itt jelentkező problémákat a szabályozási keret módosítása nélkül. De már meglévő szabályokat kell azonban alkalmaznunk, ez nagyon fontos, de az evolúció is, a módosítás is, és ezért jövő év végéig egy új, fontos javaslatunk lesz, ami az új piac dizájnokkal foglalkozik, vagyis egy új közös szabálycsomagot állítunk össze, hogy a szabályozási keretet összhangba tudjuk hozni a jelenlegi szükségletekkel az európai belső piacon. Ez alapvető fontosságú, hiszen az a helyzet alakult ki ma, és ez a tárolás szempontjából is fontos, amit említése került. De ez nem egy olyan helyzet, ami, mint ami tíz évvel ezelőtt volt, ez teljesen megváltozott. Tíz évvel ezelőtt nem 27 irányból érkezett ez az elektromosság. Tehát ma a variabilitást kell kezelnünk, úgyhogy leng legyen a backup is, és ebben a kontextusban a tárolás az egyik legnagyobb prioritásunk és és tudom azt, hogy a tárolás jelentőségét a múltban nem ismertük föl, ez egyértelmű, de most már felismertük ezt. Az új market design javaslatunkban azonban ez már nagyon fontos szerepet kap, azt kell biztosítanunk, hogy stabilizáljuk ezt a hálózatot, ezt a gridet egy elektronikus generalizáló rendszer segítségével tudjuk azt, hogy 2030-ig az elektromos állam 50%-a a fenntartható energiaforrásokból származik majd. Ehhez új szabályok és új eszközök is kellenek, hogy ezt megfelelő módon kezelni tudjuk, hiszen a, az, itt nem immobil piacokról van szó, a jogi és a fizikális aspektusokat is figyelembe kell vennünk, tehát az új technológiákat is, hiszen ez nagyon fontos. A minden égtájból induló áramlások, az északról délre való áramlás, hogyan szervezzük meg, és hogyan biztosítjuk azt, hogy ne legyen kiesések, az ellátásban. Ez is egy alapvető feladat. Folyamatosan együtt kell működnünk, különösen a transmissziós rendszer operátorokkal és a szabályozókkal, mivel nem kezelhetjük ezt a folyamatosan növekvő áramlást, áramlási mennyiséget hogy egyre komolyabb a kereskedelmi volumen határokon átnyúlóan az áram és a gáz területén. Használnunk kell tehát az új technológiákat, de fontos a stabilizáció is, a grid stabilizációja különösen, amikor csúcsidők vannak. Ami a szűk keresztmetszetek felszámolását illeti, több aspektus is van. Az egyik az átláthatóság, az új technológiák használata. Az átláthatóságot a zöldek említették meg, és ez nagyon fontos. Új kezdeményezéseket is látunk, különösen van egy új megközelítés, mi szerint kulcsfontosságú TSO-kat össze kell csoportosítani a megfelelő KKV-kkal. Például a WWF-et, a Red Electricát, stb. Spanyolországban. Itt tudnánk elmagyarázni a közvélemény számára is, hogy miért jó, jók ezek a projektek, nem csak a az ellátás biztonsága szempontjából, amit már megbeszéltünk az első Európai Infrastruktúra Fórum találkozón, amit Erikson úr is említett, hiszen ő ott volt. A, a civil társadalom képviselőinek is tartunk majd prezentációt, Ez ez nagyon fontos, és szerintem ez még, még ennél is fontosabb lesz amikor az új szabályokat dolgozzuk ki. Ezt kell majd megmagyaráznunk akkor a közvéleménynek, hogy mik a pozitívumai ezeknek a projekteknek az ellátás védelme, és az és a fenntartható energiaforrásoknak a hálózatba való beillesztése szempontjából. És ez után pedig a legjobb választásokat kell eszközölni, ki kell választanunk a legjobb eszközöket, hogy hogyan lépünk tovább. De nagyon fontos, hogy átláthatóan munkálkodjunk, és mindent megmagyarázzunk a közvélemény számára is, hogy leépítsük az ellenállást. Ez nagyon fontos. Ami a rá ébredtünk arra, hogy bizonyos alrégiós projektek rendkívül fontosak, és be kell azonosítanunk itt is a legfontosabb projekteket, hogy a belső piacot teljesé tegyük, és a diversifikáció is megmaradjon. Számos tapasztalattal rendelkezünk már a múltból is, és fontos az, hogy helyesen becsüljük meg, és helyesen értékeljük a tanulmányok eredményeit, mielőtt mivel őt nagy, mielőtt nagy mértékben finanszíroznak különösen a CEF részéről valamilyen projektet. És a tekintetben nagyon fontos, hogy fellépjünk, mivel azt hiszem, hogy az energiaprojektbe való beruházás nagyon jó kifizetődik, a, hiszen a fogyasztók kifizetik ezeket a tarifákat. De amikor bizonyos területeken ez nem lehetséges, akkor minden lehetőséget megragadunk, a Connecting Europe Facility-t is ideértve. Itt egy 5 milliós projektről van szó. strukturális alapokat is felhasználjuk, az Európai Befektetési Bankot és az EFSZ-t is. Ugye három prioritásunk van az európai és stratégiai beruházási alapban, az elektro, elektromos áram az a gáz interkonnektivitás az egyik, de a fenntarthatók nagy projektje a másik, és még vannak néhány energiahatékonysága kapcsolatos projektek is, ez a három prioritás, amit támogatunk. Spain, Portugal, of course. Spanyolország és Portugália összekapcsolása, ez rendkívül fontos. Önök is nagyon jól tudják, hogy mennyire fontos az, hogy ez haladjon ez a projekt. A fordulópont egyértelműen a 2014-es októberi csúcs volt, az új energia és klímakeret 2030-ra akkora született meg a politikai egyetértés. Tehát, hogy Franciaország, Portugália és Spanyolország egy csoportba került, nem csak az fel tudjuk véglegesíteni, hanem mi, a bizottság, mi fogjuk vezetni a TSO stratégiát a három ország TSO-jának elnökével. Tehát a politikai akarat a lehető legmagasabb szintről érkezik, és nagyon fontos az, hogy az akciótervet teljes mértékben megvalósítsuk úgy, hogy a Pireneusok két oldalán megvalósuló két projektet összeköntjük. A Biszkai jövőre vonatkozó projektel egyetemben. Múlt hétfőn Spanyolországban jártam, a e Red Electrica vezetőségével tárgyaltam, és hangsúlyoztam azt, hogy mennyire számítunk arra, hogy nagyon hamar meg fogják ezt valósítani, úgyhogy ígérem, hogy haladni fogunk az összes fronton. Európai projektről beszélünk, de ez csak akkor valósul meg, ha igazi projekteket is meg tudunk valósítani, még új összekapcsolódási pontokat hoznak létre, például Spanyolország és Portugál, vagy Spanyolország és Marokkó között politikai támogatással. Nagyon oda fogunk arra is figyelni, hogy megvalósuljon ez mi hamarabb, tehát csökkenteni kívánjuk a lemaradást. Sokszor a tagállamok miatt következik be a csúszás, de miután az összes tagállam támogatja ezeket a projekteket, például a regionális csoportokban, amelyek ezt a listát előkészítik, illetve a lista elfogadásánál is, amikor 28 tagállam egyöntetően támogatta a listát, hát ez már egy nagyon jó jel. Örültem annak is, amit Rübig úr mondott, Az együttműködés igazi lehetőség most Európában. Ennek hihetetlen előnye lesz, mondta Kelly úr is. Nem csak pénzügyi szempontból, hanem szolidaritási szempontból is. Az infrastruktúra összekapcsolódása messze túlmutat az energiaágazaton. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok és a lakosai közelebb kerülnek egymáshoz, ezért fontos ez a jelenlegi kontextusban, hogy ezt elősegítsük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, főigazgató úr, nagyon érdekes volt, amit mondott, nagyon részletes is, de pont erre volt szükségünk, mert a projektek a konkrétum világába visznek minket, valószínűleg még részletesebben is elmondhatta volna ugyanezt. Egy, akár még egy órát itt lehetett volna velünk, de erre sajnos nem érünk rá. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik túlóráznak. Kedves kollégák, szeretném az önök figyelmébe jelenni azt, hogy három órakor egy együttes ülésünk lesz az IMCO-val a digitális belső piacról, ugyanebben a terembe tessék jönni délután három órakor. A szünet tehát nem lesz túl hosszú. Köszönöm szépen, köszönöm még egyszer, főigazgató úr.